Buongiorno colleghi, se per favore prendete posto, il commissario è arrivato. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, a biztos úr megérkezett. Ezért próbáljuk meg elkezdeni a mai ülésünket. Majdnem időben. Nagy örömömre szolgál, hogy mindannyiunk nevében üdvözölhetem Oli Rén biztos urat, nagyon kedves volt tőle, hogy elfogadta a meghívásunkat. Rögtön másnap, azután, hogy az Európai Bizottság elfogadta az ő portfóliójával, azaz a bővítéssel kapcsolatos új irányításokat. A tanácsra vár most már a következő lépés a következő hetekben. Tehát a tanácsnak kell reagálnia ezekre az ajánlásokra, melyeket alaposan megvizsgálnak, de ahogy mindannyian jól tudjuk, a biztos úr az Európai Parlament és különös tekintettel a külügyi bizottságunk fontos szerepet kell, hogy játszon ebben a kérdéskörben. A mi elengedhetetlen előfeltétele az új tagállamok, eh, a mi beleegyezésünk, tehát elengedhetetlen előfeltétele az új tagállamokkal történő bővülésnek, további bővülésnek. Ez egy komoly politikai feltétel, hogy azt az Európai Bizottság részéről nevében biztos úr is elmondta, hiszen fontos a kommunikáció nem csak a tagállamokkal, hanem a, a e, tagállam jelöltekkel is, ez az egész csatlakozási folyamatnak roppant fontos része. Ez nem csak egy technikai folyamat, nem csak arról szól, hogy átvegyik az Európai Unió szabályait, normáit, és általában az egész államgépezetet e, hozzáigazítsák az európai elvárásokhoz. Ennél sokkal többről van szó, értékek átvételéről az Európai Unió eh, által által képviselt és az Unió által fontosnak tartott értékekről beszélünk itt, amelynek a középpontjában az állampolgárok állnak. Ez különösen fontos e ház falai között, hiszen minket az állampolgárok választanak közvetlenül képviselőnek, ezért különösen nagy figyelmet szentelünk az Európai Unió intézményei és az állampolgárok közötti kapcsolatnak. Ezért fontos az új tagállamok felvételének eh, segítése, főként a külügyi bizottságban eh, a szakértőink foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nyilván már alig várják, hogy meghallgassák a biztos úr ajánlásait, illetve azzal kapcsolatos gondolatait, hogy milyen előrelépést értek el a bővítés széles tárgyfőjében az elmúlt időkben. Már most is roppant sokan kértek szót, pedig még csak a bevezetőnél tartunk, egymás után emelkednek a névtáblák. Előre elnézést kell kérnem, hogy így sikerült megszerveznünk ezt a mai ülést, meghallgatást. Azt hiszem, hogy korlátoznunk kell majd a hozzászólási időt. Kezdjük talán el két perccel majd. De mielőtt erre sor kerülne, nem is vesztegetném tovább az időt, hanem rögtön megadom Oli Rénnek a szót, és érdeklődve hallgatjuk a gondolatait. Parancsoljon, biztos úr! Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for your Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, bemutatkozó, bemutató szavakat, és elment a mikrofon. Nagyon örülök, hogy uh, itt lehetek uh, önök körében. Tudom, hogy ez általában a szocialistáknak volt, volt ezek szerint, a szocialistáknak volt az az ülésterme. A nagyapám is szociáldemokrata volt, e, és éppen ezért örülök, hogy itt lehet itt lehetek. E, külön köszönöm a finn szociáldemokratáknak a közelmúltban nyújtott támogatást. Remélem, hogy elér hozzájuk az üzenet. Kedves e, barátaim, elfogadta a bővítéssel kapcsolatos stratégiáját tegnap a bizottság. És abban a közleményben, amelyben ez szerepel, sorolják a politikát a Nyugat-Balkán, Törökország irányában, hogy milyen lépéseket kell tenni a gazdasági válság közepette is. Ez a közlemény tartalmazza az országok előtt álló, a csatlakozás, csatlakozni szeret, csatlakozni kívánó országok előtt álló kihívásokat Örülök tehát a lehetőségnek, hogy a közlemény főbb pontjait önökkel most itt ismertethetem. Ez a jelenlegi bizottság utolsó bővítés ügyi közleménye, illetve kiadványa. Köszönöm mindenkinek a kiváló együttműködést. Az Európai Parlament mindig aktív szerepet játszott abban, hogy irányítsa a bővítés politikánkat, és különböző viták során állásfoglalásokkal formálta az Európai Unió nyugat-balkán politikáját. Valójában a parlament a demokratikus elszámoltathatóság példaképe, és egy erős, megbízható partner a nehéz időkben is. Remélem, hogy ez a nagyszerű együttműködés a jövőben is folytatódni fog. Hölgyeim és uraim, az elmúlt öt évben megpróbáltunk egy kényes egyensúlyt fenntartani. Egyfelől a, az unió megerősítése, másfelől pedig a kötelezettségvállalásaink teljesítése között, hiszen stratégiai fő célkitűzésünk a jólét és biztonság megteremtése az unión belül és kívül, illetve eh, kialakítani a saját eh, integráló kapacitásunkat, hogy képessé váljunk eh, további bővítésekre. Ez tette lehetővé számunkra, hogy egy kiegyensúlyozott bővítési folyamatot vigyünk, anélkül, hogy elveszne az inspiráló erőnk azokra a, azokban az országokban, amelyek szeretnének, szeretnék ezt az utat bejárni. Ennek a megközelítésnek vannak gyümölcsei. Két dologra hívnám fel a figyelmet. Először is most eh, csatlakozási tárgyalásokat tudunk kezdeményezni a Macedón jugoszláv köztár, volt jugoszláv köztársággal, mert eh, megfelelnek a az elvárásainknak, és a legfontosabb reformokat sikeresen elindították. Legyen itt szó a közigazgatási, rendőrségi, igazságügyi, illetve az Ohridi egyezményben leírt kisebbségi ügyi eh, reformokról. A bizottság úgy véli, hogy ez az ország a kopenhágai politikai kritériumoknak is megfelel. Ezek a az elemek, nevezetesen eh, a reformok eh, megvalósítása és a politikai kritériumok teljesítése tették lehetővé a számunkra, hogy eh, javasoljuk a csatlakozási tárgyalások megnyitását. Remélem, hogy a skopjai kormány mindebből bátorítást kap arra, hogy a legfontosabb előttük álló problémákat megoldják. Tegnap azt is aláhúztuk közleményünkben, hogy fontos a jó szomszédi kapcsolatok fenntartása, beleértve a, az ország nevének problémájának megoldását is. Ez sürgetőbb, mint valaha, mert csak így valósulhat meg az ország európai jövője. Remélem, hogy ez, ezek az intések meghallgatásra találnak majd Skopjéban. A nyugat-balkáni vízum egyszerűsítés is jelentősen előre mozdult. Idén és jövőre is lesznek lépések. Most a parlament éppen mostanában vitatja a Macedóniával kapcsolatos vízumrendelkezéseket, Montenegró és Szerbia vonatkozásában pedig januárban kezdődnek a, a, a változások. Ez azért következhet be, mert megfelelnek most már ezek az országok bizonyos elvárásoknak, biometrikus útlevelet adnak ki, megbízható az útlevélkiadás folyamata, megerősítették eh, határrendészeti intézkedéseiket, és megfelelő a határőrizet, így lehetővé válik a vízumentes utazás biztonságos bevezetése. A mi szempontunkból biztonságos bevezetése. Tudatában vagyok annak, hogy eh, önök közül sokan azt szerették volna, hogyha átfogóbb, inkluzívabb lesz ez a jelentés, kitér Albániára és Boszniára is pozitívan, hogyha én pedig csak azt a reményemet tudom kifejezni, hogy Bosznia és Albánia hamarosan megfelel a feltételeknek, és akkor ott is a vízumentes utazást be lehet vezetni. A bizottság egyébként Albánia és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában a jövő év első felében tervez lépéseket E, a vízumügyben, akkor, hogyha ezek az országok e, megfelelnek a saját menetrendjüknek, és e, időben végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyeket elvárunk. Hiszek abban, hogy különösen az országok polgárai számára fontos a vízummentes utazás, és ezen belül is különösen a fiatalok és a diákok számára. A javaslat remélhetőleg majd elérhető, kézzelfogható könnyítéseket jelent a tagjelölt országok polgárai számára. Alapvetően itt a civil társadalmak összeurópaivá tételéről van szó, ez a fő célkitűzésünk. Csak gondoljanak bele, öt évvel ezelőtt még csak alig beszéltünk a vízum, könny, még akkor csak elkezdtünk beszélni a vízum könnyítésről. Most pedig vízummentes utazásról beszélünk, illetve ilyet vezetünk be. Tehát úgy is értelmezhető, mint ez, mind, mindez, mintha ez lenne az egyik osztaléka a bővítésnek. Kedves barátaim, nincs kétség, nem fér kétség ahhoz, hogy az európai csatlakozás kilátása egy stabilitási tényező és hozzájárul a demokratikus és gazdasági átalakuláshoz is. Hadd térjek most ki egyes, nem az összes, egyes tagjelölt országok helyzetére. Később majd kérdésekre válaszolva kitérek azokra az országokra is, amelyekre esetleg itt most a bevezetőben nem tudnék. A valószínű 28. tagállamunk Horvátország. Ezzel kezdeném. Horvátország négy évnyi tárgyalások után immár célegyenesben van. Az országnak intenzívebbé kell tennie reformerőfeszítéseit, különösen az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni harc, a szervezett bűnözési harc területén. És együtt kell működnie a hágai törvényszékkel mielőtt befejezhetnénk a csatlakozási tárgyalásokat. Örülök neki, hogy új lendületet kaptak a csatlakozási tárgyalások. Hogyha Horvátország megfelel az összes feltételnek, akkor a csatlakozási tárgyalásokat a jövő évben be tudjuk fejezni. Mi a nyugati Balkán többi részét illeti, ott szintén folytattunk komoly munkát az elmúlt években, és szabadkereskedelmi megállapodásokra jutottunk Macedóniával, Montenegróval, Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával és Koszovóval. De miközben folyamatosan stabilizálódott a helyzet, sajnos a belső béke még nem valósult meg. Reméljük, hogy megfog. És éppen ezért folytatnunk kell a politikai aknamentesítés munkáját a Nyugat-Balkánon. Annak érdekében, hogy eh, a fiaskókat elkerüljük. Eh, sikereket értünk el a szlovén-horvát határ viszály rendezésében, itt eh, EU közvetítésre került sor és ezt követően nyert új lendületet Horvátország eh, csatlakozási folyamata egyévi várakozás után. Ezt azonban folytatnunk kell, ezt a munkát. Van egy olyan terület, ahol a munka jelenleg is folytatódik, éppen ma is, mert Szarajevóba járnak éppen most eh, munkatársaim, és Mosztárban is, Sajnos fennáll a veszélye, hogy Bosznia-Hercegovina lemarad a többi nyugat-balkáni ország mögött. És éppen ezért a múlt héten az amerikai államtitkár helyettessel, illetve a svéd külügyminiszterrel kétnapos találkozót tartottunk a bosnyák vezetőkkel, és próbáltuk kimozdítani a, az országot a holdpontról az etnikum közi kapcsolatokat. A tárgyaló küldöttségünk jelenleg is ott tartózkodik. Felajánlottuk Bosznia vezetőinek, hogy bizonyos intézkedésekben segítünk. Alkotmánymódosításra gondolok, amely lehetővé tenné az EU és NATO integráció felgyorsítását. Miért járunk el így? Azt szeretnénk, hogyha Bosznia-Hercegovina tényleges tagjelölté válhatna. Ne átassuk magunkat, Bosznia és Hercegovina jelöltségéről csak akkor lehet szó, hogyha a végrehajtó hatalom komoly végrehajtó jogosultságokkal és hatáskörökkel fel tud állni. Egy kvázi protektorátus nem folytathat csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, és semmiképpen sem csatlakozhat az Európai Unióhoz. Éppen ezért végső soron a bosnyák vezetőknek kell eldönteniük, hogy végletesen le akarnak-e maradni a szomszédaik mögött, és egyfajta társult partnerségben létezni velünk, vagy képessé teszik az országot arra, hogy összeszedje magát, és komoly, komolyan aspirálhasson az EU tagságra. Minden feltételt teljesítve. A bosnyák polgárok érdekében is remélem, és egész Európa érdekében is remélem, hogy a bosnyák vezetők megfelelnek majd ennek a kihívásnak, mi az EU részéről legmagasabb szinten is hajlandóak vagyunk tárgyalni, mert érdekünk a bosnyák integráció előre vitele. A jelenlegi súlyos gazdasági körülmények közepette Albánia és eh, Macedón Macedónia csatlakozása, illetve csatlakozási tárgyalásainak elkezdése Eh, pozitív, mindenképpen pozitív fejlemény a térségben, biztonsági, gazdasági szempontból. Ugyanígy pozitív eh, fejlemény Izland csatlakozási kérelme, amely egy új szint visz az egész csatlakozási folyamatban, nem csak földrajzi és geostratégiai értelemben, hanem abban az értelemben is, hogy abban az országban ezzel tudnánk a pénzügyi viszonyokat megnyugtatóan rendezni. Mielőtt befejezném bevezetőmet, néhány átfogó kihívásról beszélnék, amely minden területet több országot is érint a régióban. Hadd kezdjem a jogérvényesülésének kérdésével, a jogállamisággal, amely nagy kihívás. Egész dél-kelet, dél-nyugat Európában, bocsánat, dél-kelet Európában. Itt gondolok a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcra. Ezeken a területeken jelenleg is folyik a munka, a bizottság pedig minden közösségi eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megerősítsük ezeknek az országoknak a fellépését a korrupcióval és a szervezett bűnözéssel szemben. A korábbi bővítések során megtanultuk, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Második dolog, amiről beszélnék, és ez sajnálatos, a véleménynyilvánítás szabadsága, illetve a sajtószabadság. Ezek számos országban továbbra is problematikusak. Ezzel is sürgősen foglalkozniuk kell az adott országoknak, és megnyugtatóan rendezni ezeket a dolgokat. Törökországgal kapcsolatban mindig világosan fogalmaztunk. A lelkiismereti szabadság, a szólásszabadság és a sajtószabadság alapvető értéke minden nyitott demokratikus társadalomnak és alapvető feltétele az EU csatlakozásnak. Ugyanez igaz a vallásszabadságra, a nők jogaira, a kisebbségek jogaira és eh, a szakszervezetek jogaira. A tágabb stratégiai értelemben Törökországnak nagyon nagy szerepe van saját térségében, a Dél-Kaukázusban, illetve a közel-keleten. Mind az energiaellátás, mind pedig a biztonsági struktúrák eh, vonatkozásában fontos szerepet tölthet be, valamint párbeszédet, hidat képezhet a különböző civilizációk között. Ezért is kezdtük el többek között a csatlakozási folyamatot Törökországgal. Üdvözlöm Örményországgal való problémák rendezésére irányuló törekvéseket. Ezeket az első lépéseket üdvözli az Európai Unió, ez hozzájárult a stabilitáshoz és a békéhez a térségben. Emellett üdvözlöm azokat a demokratikus erőfeszítéseket, amelyek a kurd kérdés megoldására irányulnak, és konkrét intézkedésekkel kecsegtetnek. Elvárjuk Törökországtól, hogy a társulási egyezmény, az ankarai egyezmény, 63-as ankarai egyezmény egészítő jegyzőkönyvét is betartsák, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy Ciprussal normalizálják a viszonyt. A ciprusi két közösség vezetőit pedig felszólítjuk arra, hogy a megállapodásról szóló tárgyalásokat, megállapodásra irányuló tárgyalásokat egy átfogó megállapodás érdekében mi hamarabb sikeresen fejezzék be. Egy másik régi probléma a régióban a kétoldalú viták kérdése. A kétoldalú kérdéseket alapvetően a bizottság szerint a, az érintett országoknak kell megoldaniuk és rendezniük. Ez nem állíthatja meg a csatlakozási folyamatot. A regionális együttműködés Kelet-Európában 2009-ben is javult. Ez volt az egyik eh, fontos prioritásunk és úgy tűnik, hogy a regionális együttműködést egyre inkább magukénak érzik az országok, az érintett országok regionális együttműködési tanácsot hozták létre, gazdasági együttműködés is fejlődött, illetve megvalósult egy tágabb értelemben vett közép-európai szabadkereskedelmi egyezménytérség. A regionális struktúrák hatékonyságát azonban növelnünk kell. Koszovó körüli viták pedig nem állhatnak a regionális együttműködés útjában. Elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák, hadd fejezzem be azzal, hogy kijelentem, hogy a bővítési politika továbbra is fontos az Európai Unió számára, hiszen ezzel tudjuk a saját befolyásunkat határainkon kívülre kiterjeszteni, illetve stabilitásunkat eh, biztosítani. A stabilizálási politikánk, amit gyakran és eh, 2.0-nak hívunk, eh, ez egy alapvető eleme a politikánknak illetve globális fellépésünknek. Az a, hite, a hitelességünk, hogy mi egy globális játékos vagyunk, nagyrészt azon múlik, hogy milyen eredményeket tudunk a szomszédsági politika és a bővítés révén megvalósítani környező régiókban. Az EU hatása a legnagyobb, a, kelet, kelet-európai térségben legnagyobb, a keleti Balkánon a, a legnagyobb, ahol hozzájárulhatunk az emberi jogok érvényesüléséhez és az úgynevezett puha hatásköreink vagy hatalmunk alkalmasak arra, hogy befolyásoljuk a dolgokat. Nos, a, a progress reportok mögött ez az az igazi történet, ami meghúzódik. Éppen ezért délkelet Európa és a mediterrán térség kell, hogy az EU fő prioritásai maradjanak, mert eh, a közelkeleti béke, Iránnal való kapcsolataink, eh, a kaukázusi béke, az energiállátás biztonsága, a terrorizmus elleni fellépés, mind olyan kérdések, amelyekkel egyedül nem tudunk megbirkózni. Partnerekre van szükségünk, és szükségünk van azokra a partnerekre is, amelyek eh, Dél-Kelet-Európában találhatók. Így tudunk hozzájárulni a szabadsághoz, békéhez, jóléthez. Ezek alapvető értékeink. Ez egy nehéz feladat, ugyanakkor egy értelmes küldetés, és az Európai Parlamentnek is továbbra is megfelelő szerep jut. Köszönöm. Grazie commissario, il suo intervento. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon érdekes volt, és nagyon átfogó volt az, amit elmondott. Annyira érdekes volt, hogy 26 kollega jelentkezett már, hogy szót kérne, azonban nagyon korlátoznom kell a felszólalási időt, mégpedig másfél percre, Először azok a kollégák kapják meg a szót, akik jelentéskészítők, a tagjelölt országok részéről. Pakkasszony az első felszólaló, mondja az elnök. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a bevezető szavait. Szeretném azt elmondani, hogy utalt Macedóniára is, és azt mondta, hogy Skopje megértette az üzenetet, szívesen hallottam volna azt is, hogy esetleg Atén is megértette -e az üzenetet, mert Skopja egyedül, Macedónia egyedül valószínűleg eh, nem tudja helyes irányba terelni a jövőt, tehát érdekelne, hogy Görögország mit tesz. Szerintem jó tárgyalásokat folytatott, remélem, hogy Görögország is megérti majd az üzenetet. A vízumot illetően még az elkövetkező napokban foglalkozunk ezzel. Úgy gondolom, hogy a júniusban a bizottság részéről rossz volt az, hogy különbségeket tett. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak most már el kell mondania azt, hogy az elkövetkező években Bosznia-Hercegovina, illetve Albánia, hogyha mindent teljes tettek, akkor ők is részt vehetnek a vízummentességben. Koszovóval kapcsolatban úgy gondolom, hogy minden segítséget meg kell Koszovónak adnunk arra, hogy ne alakuljon ki ott egy fekete lyuk. Horvátországgal kapcsolatban nem kell semmit mondaniuk, mert jó úton járnak. Bosznia-Hercegovinál visszatérve szeretnék csodálatomnak hangot adni, hogy ez az igazából nehéz és nem jól előkészített történet most már Bosznia-Hercegovinában, akkor valami történik ennek kapcsán. Van már egy megállapodás, itt ezt különbözőképpen értelmeztük, de mindenképpen erre lehet vonatkoztatni, és lehet, hogy ebből valami jobbat lehetne létrehozni. Azt, azon csodálkoztam, hogy Albániát nem említettem meg. Ez egy olyan ország, amely nagy előlépést tett, stabil kormánya van, és jó úton halad. Nem akarom túlépni az időmet, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, két kérdést nyugodtan fel lehet tenni. Oman Röten asszony Törökországgal kapcsolatban elnök úr. Doris Pak eh, barátom igazából már az egész Balkánról beszélt, ezért csak Törökországról kell nekem beszélni. Amit észrevettem, az az, hogy eh, az Európai Bizottság, Oli Rén biztos is sokkal kritikusabb eh, Törökországgal kapcsolatban. Ami még feltűnik nekem, az az, hogy Oli Rén a jogállamiságból indul ki mindig, és Törökország esetében ez is a legfontosabb, a jogállamiság. Ennek kell győzedelmeskednie. Törökországnak nem nekünk kell megtennie a reformokat, hanem önmaga érdekében, annak érdekében, hogy egy modern és jóléti állam legyen, és ennek érdekében a jogállamiságot, az európai értékeket kell uh, megvalósítani a Törökországban. Három kérdésem lenne igazából a biztos úrhoz. Először is Ciprussal kapcsolatban, ami feltűnik, az az, hogy ma azt mondta Rén biztos úr, hogy azt várja, hogy figyelembe veszik, elfogadják a jegyzőkönyvet, a kiegészítő jegyzőkönyvet. Ezt mondja a biztos úr itt. De ezt nem mondja a jelentésében. Tehát az a kérdésem, hogy most mit is szeretne a biztos úr? Azt, amit elmondott itt szóban, vagy ami a jelentésben van? Az év végén lesz még egy vita az általános ügyek tanácsában erről. Második pontom, az igazságügyi reform. A jelentésében azt mondja a biztos úr, hogy itt már látszanak kezdeti lépések. Hogyha ez nem fog megtörténni, nem elég dolog történik, akkor Törökországban semmi sem fog beindulni. Kérdés az az, hogy, hogy elegendőek ezek a reformok. Ennyi lett volna. Raccomando il rispetto dei tempi. Thaler, Macedonia. Köszönjük, hogy betartotta a hozzászólási időt. Macedónia küldöttségvezetője. Eh, grazie, Presidente. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Önök úr. Biztos úr, köszönjük az elvégzett munkáját Macedóniával kapcsolatban is a tárgyalások elkezdését javasolta négy évet követően bátor tett ez. Tegnap Skopjéban népünnepé zajlott, ami jól mutatja, hogy mennyire fontos ez nem csak a kormányzatnak, hanem az embereknek is. Ön szerint Mik az esélyek, milyenek az esélyek eh, arra, hogy a tanács támogatását is megkapják ehhez? Lát-e arra komoly esélyt a közelmúltban zajlott eh, görög választásokat követően Papandreou úr ismét a miniszterelnök a 2003-as Tesszaloniki napirendnek is ő volt az egyik fő kiötlője. négy napja nagyon pozitív volt a miniszterelnök a e, nemzeti ünnepen adott e, október 11-i beszédében, és kölcsönös megállapodást kívánt elérni két oldalú problémában, beleértve a név problematikáját is. Látta arra esélyt, hogy ezt a folyamatot támogassák, elősegítsék, mint ahogy azt tették e, Szlovénia és Horvátország esetében. Köszönjük. Kacsin úr. Grazie, Presidente. Mr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én is szeretnék gratulálni. Mihez? Kezdjük Szerbiával, aztán majd átérek a Nyugat-Balkánra és Törökországra is. Hagy hangsúlyozzam, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy ilyen pozitív az ön hozzáállása, egy pozitív légkört teremt, pozitív energiákat sugároz ki magában, nem csak a Nyugat-Balkánon, hanem a több oldalú megoldásokban is világszerte. Tehát, hagy gratuláljak önnek a tegnap bejelentett tervekhez, mi szerint Koszovót is bevonják a vízumliberalizációba. Ez nagy pillanat, fontos pillanat a Nyugat-Balkán és Szerbia számára is. Kérdésem tehát az, hogy menetrendet e, mi a menetrendje ennek az elkezdés, illetve a végrehajtása. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban kicsit provokált az imént. Putimirből most tért vissza, és a bosnyák kormányzat együttműködése nem mondom, hogy probléma, fogalmazunk úgy, hogy kihívás, de utalt a kétoldalú kapcsolatokra, és a Horvátországgal kapcsolatos gyakorság jelentésben a határ problémát is említette. Idézek, Szerbiával és Bosznia-Hercegovinával határügyekben nincs javulás. Mivel nincs igazán jól működő kormányzat Bosznia-Hercegovinában, várható áttörés ez ügyben? Köszönöm, biztos úr. Köszönjük Kacsin úrnak. Most Lunacek kollega kapja meg a szót, Koszovó téma előadója. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Az előttem szólók mind a Nyugat-Balkán minden országa számára megerősítette az európai perspektívát. Ezt rögtön az elején hagy mondjam el, hogy mennyire jó dolognak tartom a koszovói jelentés előadójaként hagy mondjam el, hogy a vízum liberalizáció perspektívája Koszovó számára roppant fontos, tehát párbeszédet kezd majd az Európai Bizottság. A kérdés csak az, hogy mikor, mert a koszovóiak már alig várják. Az jó, hogy elméletben zöld utat kapott ez a kérdés, de mikor? Erre vagyunk igazán kíváncsiak. A következő kérdésem a roma lakosságot illeti Koszovóban, a jelentésében jelentésükben helyesen mutatnak rá a még fennálló kihívásokra. A tagállamokkal, tagállam, jel, tagállam jelöltekkel, mindannyiukkal úgynevezett tolonc egyezményeket is eh, tárgyalnak. Eh, fontos lenne, hogy Koszovóba ne küldjenek vissza romákat, amikor eh, nem egyértelműen biztosított a helyzetük, nagyon komoly problémákkal kell szembenézniük nap mint nap. A tagállamoknak végig kell gondolni, hogy hova lehet a romákat visszaküldeni. Végezetül Törökországgal kapcsolatban, majd a kollégák őben szólnak, európai normáknak is, európai normákat be kell tartani a vízerőművekkel kapcsolatban? Köszönjük, Lunacek kollégina. Kukan úr kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Oli Rén biztos úrnak, hogy egyet hozzánk beszámolni a tegnap kiadott ajánlásokról. Az előttem szólók között többen mondták, hogy vannak jó hírek a régió országai számára. Ezzel én is egyetértek. Biztos úr érintette azt a kérdést is, hogy jó lenne, hogyha az Európai Parlament az új helyzetet, ha jól értettem, kihasználja arra, hogy megerősítse a jelenlétét és az együttműködését e kontextusban. Kérdésem az, hogy az önvéleményes szerint e, ön is úgy gondolja, hogy a pozitív folyamathoz kézzelfogható módon kellene hozzájárulnunk, és hogyha igen, akkor hogyan pontosan? Köszönjük! Tenok úr következik, Montenegró téma előadója. Bár később kért szót, parancsoljon Tenok úr. Uh, Csak nagyon röviden, elnök úr, Montenegróval kapcsolatban elfogadtam az országjelentést. Igen, majdnem, legtöbb, majdnem minden területen volt valami fajta előrelépés. Több mint 2000 kérdést intéztek írásban a kormányzathoz. És egy új kis kormányhoz képest óriási erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy valóban tagjelölté válhassanak, elsősorban <clears throat> a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc terén komoly az előrelépés. A fennálló problémák közül az egyik a ratifikáció a stabilitási és társulási megállapodás ratifikáció egy-két tagállam által, például az én hazám, az Egyesült Királyság sem ratifikálta még. Ez ön szerint a tagállami parlamentek prioritásainak a kérdése, vagy esetleg a tanácsban valaki próbál, <clears throat> kés, próbál késleltetni ezt a folyamatot. Montenegro nagyon kicsi ország, elsősorban turizmustól függ a gazdasága, egy-két gyár exportjától, amelyek megsínlették a globális válságot, de ettől eltekintve jó úton halad úgy tűnik, és a kollégáimhoz hasonlóan Montenegro vízumliberalizációját én is támogatom, például a biometrikus útlevelek tekintetében is jól haladnak, az Európai Unió óra pedig semmiféle veszélyt nem jelentenek az illegális migráció tekintetében. Köszönjük, tanök úr, mondja az elnök. Az első kérdések első sorát ezzel lezárnám, és meg is adnám a biztos úrnak a szót válaszra. Thank you, thank you, Chairman, uh, and uh, thank you for this. Uh, köszönöm szépen. És köszönöm a nagyon aktuális kérdéseket. Hadd kezdjem Doris Pak kérdéseivel ezek Macedóniára vonatkoztak, A mi tegnapi javaslatunk két cél követett. Az egyik a tárgyalások megnyitása a Macedóniával, másik pedig az, hogy ez a megnyitás, ezt, ezt a megnyitást, a tárgyalás megnyitást a, a, a macedón kormány értelmezze bátorításként arra vonatkozóan, hogy folytassa azokat a gazdasági igazságügyi, stb. reformokat, amelyek majd konkrét eredményeket fognak hozni. Ugyanakkor bátorítjuk a kormányt arra is, hogy pozitívan álljon hozzá a tárgyalásokhoz. Ami pedig a az ENSZ főtárgyalóval való kapcsolatot illeti. 15 éve foglalkozik már ez az ember Macedónia nevének problémájával. Nagyszerű munkát végez, noha eredményei nem látszanak, de ez nem az ő hibája. Mi teljesen megbízunk benne. Nyár végén, ősz elején optimista volt, és reméljük, hogy a választási kampány végével után eh, mind a két kormányban erős felhatalmazású kormány állhat most fel, és remélhetőleg végre ezt a 18 éves problémát megoldják. Tudatában vagyok annak, hogy a tanácsban egyhangú döntés szükséges a tárgyalások megkezdéséhez. És eh, hát itt jelentkezhetnek problémák. E, tudjuk, hogy a jó szomszédi kapcsolatok, illetve a névkérdés elfogadható megoldása a csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdéséhez szükséges. Remélem, hogy ezt az üzenetet a szkopjai kormány is megérti. Ami a vízum kérdést illeti, egyetértek önnel, a legtöbb ország megfelel a feltételeknek, és Albánia vonatkozó Szerbia vonat, Albánia és Szerbia vonatkozásában javasolhatjuk a vízummentes utazást. Együttműködtünk szorosan Zsakbaróval, az igazságügyi biztossal, és most is megköszönöm azt, hogy pozitívan álltak a vízumentes utazás kérdéséhez. Emellett megköszönöm az Európai Parlamentnek is a nagyon pozitív hozzáállást. Nem hívnám erőfeszítéseinket Bosznia-Hercegovinában kudarcnak. Nem nevezném kudarcnak. Lehet, hogy itt egy fordítási vagy tolmácsolási nüanszról van inkább szó, amit esetleg félreértettem, de mindenképpen e, itt egy közös erőfeszítés zajlik az Európai Unió és az Egyesült Államok részvételével e, annak érdekében, hogy ott megoldás születsen. Az EU részéről mind a három intézmény, az amerikai részről pedig e, az illetékes államtitkár helyettes Obama elnök felhatalmazásával, Hillary Clinton külügyminiszter felhatalmazásával mindent megtesz annak érdekében, hogy Bosznia tovább haladhasson az euróatlanti integráció útján. Jogman Rajten a törökországi alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatban tett fel kérdést. Remélem, hogy E, elég világosan fogalmaz a jelentés, a reform folyamatot e, folytatni kell, és e, az alapvető jogokat meg kell erősíteni, beleértve a kisebbségek jogait, a nők jogait, szakszervezetek jogait, stb. Ami a kiegészítő jegyzőkönyvet illeti, és amelyre önök is utaltak, az egy nagyon fontos kérdés, komoly kérdés. Hadd idézzem, mert néha az eredeti szöveget érdemes felolvasni. Nagyon intenzív viták után az alábbiakban állapodtunk meg a biztosok kollégiumában. Törökországnak biztosítania kell a kiegészítő jegyzőkönyv érvényesülését és eredményt kell elérnie a ciprusi köztársasággal való viszonyának normalizálása területén. Az EU továbbra is eh, figyelemmel kíséri ezeket a eh, folyamatokat, illetve a 2005. Eh, szeptemberi nyilatkozat megvalósulását, illetve azt, hogy mennyiben valósult meg a tanács 2006. decemberi nyilatkozatában lefoglaltak. Na most a szeptemberi, a 2005. szeptemberi dokumentum az a ciprusi köztársággal való kapcsolatok normalizálásáról szól, mint eh, amely szerves részét képezi az EU-hoz való közeledésnek, illetve csatlakozásnak folyamatának. Említették önök itt Popandreou szerepét, Macedó miniszterelnök szerepét, Eh, abban, hogy ezt a kétoldalú kérdést megoldják, és remélhetőleg ez eh, sikerül is nekik. A, a bizottság nem szándékozik közvetítő szerepet eh, átvállalni, mert ez az ENSZ-re tartozik, főleg azon belül is Matthew Nimitzre. Kacsin úr a koszovói vízum kérdéshez szólt hozzá, és köszönöm a támogatását. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban pedig már válaszoltam a kérdésre. Igen, pozitív hozzáállásra van szükség Dél-Kelet-Európában a csatlakozás vonatkozásában. Ha valaki bővítési biztos, annak a munkaköri leírásának is része az, hogy optimista legyen. Lunacek úr, ö, asszony, e, említette megint csak e, Koszovót, szerintem válaszoltam a felvetésére az egyik felvetésére. Ami a roma kérdést illeti, ez is egy nagyon súlyos kérdés. Megértem az aggodalmait. Ugyanakkor ez elsősorban az EU tagállamokra tartozik, másrészt pedig az igazságügyért felelős biztosra. Tehát valójában én ehhez a kérdéshez a tárcám alapján nem is tudok hozzászólni, mert nem az én asztalom. Vízerőmű kérdéséről szintén már eh, eh, beszéltünk. Montenegró sikertörténete a Nyugat-Balkánnak, ahogy az egyik kérdező rámutatott, hiszen fellépnek a korrupció és a bűnözés ellen, közigazgatási képességei, kapacitása korlátozott, de mindenképpen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az európai csatlakozás útján tovább haladjanak. Köszönöm szépen, akkor most megkezdjük a második kérdéskört Kasszulides úr az első. Tisztelt biztos úr, az Európai Bizottság minden évben jelentést ad ki, körülbelül ugyanazokról a dolgokról. Törökország nem hajtotta végre az ankarai jegyzőkönyvet, nem normalizálta a kapcsolatait a ciprusi köztársasággal, pedig a bizottság minden évben erre kéri. Törökország pedig minden évben elmondja, hogy nem teszi ezt meg. A kérdésem az az, hogy akkor most mi fog történni, biztos úr? Minden megy tovább a maga útján? Ki, hogy, hogyan fognak megvalósulni az, a megállapodásnak az előírásai? Az Örökországát, vagy az Európai Bizottság fogja ezt kérni? Köszönöm, Keszülides úr. Most pedig Howitt kollega kapja meg a szót. Howitt kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen az együttműködést a szabizottságnak, nem csak a és köszönöm azt, hogy nem csak a szociáldemokratáknak ö, kívánt minden jót az elkövetkező hetek döntéseihez. Én árnyék jelentéstől vagyok Törökországgal kapcsolatban, tehát csak erről kívánok beszélni. Üdvözlöm azt, hogy pozitívan szólt ö, az igazságügyi reformról, az Örményország kapcsolatos viszonyról, az alkotmányos reformról. Úgy gondolom, hogy üdvözölni lehet az is, hogy csökkent a vélemény szabadság megsértésével kapcsolatos ügyek száma, és Három kérdésem lenne önhöz. A kurd kérdéssel kapcsolatban örültem annak, amit elmondott nagyon fontos ez a kérdés Európa számára. Szeretném megtudni azt, hogy önnek mi a véleménye erről. Második kérdés, az ankarai jegyzőkönyv, meghallgattam a válaszát, hogyan akar majd ebben a tekintetben eljárni a tanácsban. És harmadik kérdés, mi a helyzet a közvéleménnyel Törökországban? Hogyan próbálja ezt a kérdést megoldani? és a következő évi jelentésben üdvözölhetjük azt, hogy az ellenzék egyik képviselő is ellátogatott Európába az elmúlt évben. Köszönöm szépen. Lambsdorff kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, engedjék meg, hogy először megköszönjem a biztos úrnak, hogy egyértelműen szólalt fel az a vélemény és szólásszabadságot illetően. Úgy gondolom, hogy a demokraták számára, tehát számunkra ez valóban a legfontosabb kopenhágai kritérium, és örülök annak, hogy ilyen egyértelműen szólalt fel ezzel kapcsolatban a biztos úr. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az túlmutat a jelentésen Horvátország és Szlovénia közötti tárgyalások kapcsán mindig az egyes, illetve a kettes réntervről hallottunk. Ez végül is sikerhez vezetett. Az a kérdésem, hogy milyen tanulságot tud levonni a balkáni közvetítéséből, esetleg a jövőbeli kül- és politika számára, vagy a, az európai szomszédsági politika számára. Végezetül pedig egy rövid megjegyzésem lenne azt javasolja, hogy tárgyaljuk, kezdjük meg a tárgyalásokat Macedóniával. Én azért egy kicsit óvaintek a nagy lelkesedéstől. Nem hiszem, hogy nagy lesz a lelkesedés ezen a területen, hiszen az a veszély, hogy ha a Lisszaboni szerződés életbe lép, akkor lehet, hogy még plusz hét biztosra is szükség lesz, hogyha majd ezek az országok csatlakoznak. Köszönöm szépen, most pedig a Törökország delegáció elnökasszonya kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Akárcsak uh, Omen uh, Röjten asszony, én is inkább a szóbeli megnyilvánulásait helyezném előtérben, nem pedig az uh, írásbelit. Néhány reformot nem hajtottak végre Törökországban, arra kell törekednünk, hogy minél hatékonyabbak legyenek a reformok megvalósítása kapcsán. A reformok kezdetekben nagyon bátrak voltak, és úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene ezeket, az Európai Uniónak elismerést kellene tanúsítani a Törökország irányába, főként azon jegyzőkönyv tekintetében, amelyet Örményországgal kapcsolatban írtak alá. Tehát mindenképpen a támogatásunkra van szükségük, mert a demokratizálódás folyamatán foglalkozniuk kell a kurd kérdéssel is. Nagyon központi kérdések ezek, és úgy vélem, hogy egyértelműen meg kell mutatnunk a támogatásunkat ezen kezdeményezések irányába. Az lenne a kérésem önhöz, hogy lát-e olyan kezdeményezéseket, amelyeket az Európai Unió tehetne meg, eh, annak érdekében, hogy a folyamatot támogat, támogassuk eh, Törökországban, hiszen ahogy Haut is, úr is mondta, nagyon fontos az, hogy minden állampolgár megkapja az őt illető jogokat. Köszönöm szépen, most pedig másfél percre megkapja a szót Georgió úr. Köszönöm szépen eh, Rén úrnak, hogy eljött, nagyon sokat eh, tett. Azt mondta, hogy nem nagyon érti a tanács eh, következtetéseit Törökországgal kapcsolatban. Lehet, hogy Törökország érthetetlen. mint úr azt mondta, tehát elolvastam az ön jelentését, és azt mondta, hogy mindenkinek a saját kötelezettségeit kell teljesíteni. Úgy gondolom, hogy ez ez egyértelmű, ami az ön jelentésében áll, az egyértelmű, és az Európai Bizottság már 2006-ban javasolt különböző intézkedéseket. A 8-as fejezetet befagyasztották, azt mondták, hogy e, erősebbnek kell lenni Törökországgal szemben, szigorúbbnak kell lenni Törökországgal szemben, mert nem tartják be a jegyzőkönyvet. Törökországban volt egy eljárás a török kormánypárt ellen, a kormánypártot el is ítélték, a bíróság elítélte a, kor, a kormánypártot, és itt különböző finanszírozásokról van szó. Tehát a kérdésem az ott lenne, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni a jogállamisággal. Visszatérve a bizottságra, illetve arra, hogy a Handing ellengyilkossága kapcsolatban tettek-e lépéseket, nyomon követik-e az ügyeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Belát úr. Dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen. Mint Örményország delegáció vezetőjeként Törökország kapcsolatban szeretnék felszólalni. A 28. oldalon a biztos úr jelentésében a heves török reakciókról beszélnek a gázai válságot illetően. Az antiszemita kijelentéseket, heves kitöréseket nem nevezik nevén, illetve a török hatóság, illetve Erdogán miniszterelnök kijelentéseit is sem említik meg. Úgy gondolom, hogy ezt nyomon kellene követni, és az Európai Parlamentnek erről mindenképpen jelentést kellene készítenie. Törökország ugyanis egyfajta közvetítő szerepet szeretne betölteni a közel-keleten. Az utolsó kérdés pedig a keresztény önkéntesek diszkriminációjához kötődik Törökországban. Ez néhány hete történt, és ezzel kapcsolatban szeretnék valamilyen fajta választ kapni öntől ezt illetően. Köszönöm szépen. Most pedig egy kivételt fogok tenni a két EPP koordinátor, illetve az EPP két koordinátora számára. Brock úr következik másfél percre. Nem is kell másfél perc, csak egy kiegészítő kérdésem lenne. Én úr azt mondta, hogy az Ankara 2-vel kapcsolatban a 2005-ös bizottság és tanácsi döntés érvényesek. A 2005. szeptemberi döntés, ahogy azt ön is idézte, ez azt jelenti azonban, hogy 2009-ben azonban lejár egy határidő. Ez benne van a, ebben az egyezményben, 8 hét múlva lejár ez a, ez a határidő, annyi idő van még karácsonyig. Mi történik majd ezután, a határidő lejárta után? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem. Grazie onorevole Brock, la parola all'onorevole Vigenin. Köszönjük Brock úrnak, Vigenin kollega következik. Thank you, Mr. Alberti. Köszönöm, elnök úr. Rén úr. A bevezetőjét érdeklődve hallgattam ebből és az ön munkájából és a bőtés politikából levonhatjuk azt a következtetést, hogy csak akkor lehet sikeres, hogyha a tagjelölt országokban e, egyetértés van ez ügyben, és amikor a belpolitikai e, harcnak nem képezi részét a bővítési politika, sem az unió belül, sem az érintett tagjelöltek tagjelölt országokban. Ha a Lisszaboni szerződés remélhetőleg minél hamarabb életbe lép, akkor a bővítési politika is szebb napokat lát majd, mert az intézményi rugalmasságnak köszönhetően folytathatjuk majd a munkánkat ettéren, és a tagjelölt országoknak is reményt adunk arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió valóban megfelelő helyzetbe kerül, hogy új tagokat vegyen föl, és nem csak beszélni tud erről. A vízumliberalizáció is roppant fontos, és motiválhatja a régióban élőket, annak érdekében, hogy tovább közeledjenek az Unióhoz. Egy általános kérdésem lenne. Általában véve, hogyan értékeljön a helyzetet? Elmondhatjuk, hogy a tagjelölt országok közelebb állnak a feltételek teljesítéséhez, mint egy évvel ezelőtt? És mit vár az elkövetkezendő öt évtől? Végül egy konkrét kérdés Törökországgal kapcsolatban. Vegyes üzeneteket kap tőlünk az Európai Uniótól Törökország erről, hogy ön hogyan vélekedik? Az aláírt török és Örményország között aláírt megállapodást sokan üdvözölték, de ön szerint Mit gondol arról, hogy egy nem, ta, nem tagállam írta ezt alá? Az elnök megszól, megszakítja a hozzászólót, és elveszi tőle a mikrofont, és megadja a következő hozzászólnak a szót. Elnök úr! Először is szeretnék gratulálni Rén biztos úrnak. Nagyon toleráns, kreatív, és békés módon kezeli az, a problémákat. Meg kellett, hogy tanulja, hogy a legtöbb problémát a nacionalizmus okozza, remélhetőleg egyre kevésbé ez a helyzet. Egyébként <clears throat> Dél-Kelet-Európában Talán ez az egyik feladat az Európai Uniónak, hogy ezt a problémát a jövőre nézve megoldja, talán a fiatalokat még meg tudjuk változtatni. Macedóniával a tárgyalások megkezdéséről szól az önök tegnap kiadott közleménye. Jó szendékra és empátiára lesz szükség ahhoz, hogy a görög-macedón név kérdést megoldják. A liberális frakció nevében mondhatom, hogy a Horvátországgal folytatott tárgyalások is egyre inkább lendületbe jönnek, azonban még vannak nyitott kérdések, ezek közül az egyik a szerb lakosság visszatérésének problematikája, a másik pedig a bűnözés. Ne feledkezzünk meg a megoldatlan határvitákról a szomszédos országokkal. Montenegro esetében nyitott kérdés még a szervezetbűnözés és a média szabadság. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm. Köszönjük. Azt hiszem ezzel lezártnak tekinthetjük a hozzászólások vagy kérdések második körét. Az utolsó hozzászóló Kopa asszony. Uh, köszönöm. Biztos úr, én is szeretném Na, röviden üdvözölni itt önt. George Papandreou lett újra miniszterelnök Görögországban a választásokat követően, ami a szaloniki napirend előmozdítására komoly reményeket ad. Talán igazi haladást érhetnek most el. Az új kormányzat szeretne a tárgyalásokban előrelépni, de mindkét félnek akarnia kell a megoldást. Az Európa Bizottság sokat tehet a probléma megoldásában, hiszen ez előfeltétele eh, Görögország részéről eh, annak, hogy tovább menjen a folyamat. Törökország tekintetében nagyon jó, hogy hajlandó volt újra tárgyalóasztalhoz ülni a Tolonc Egyezmény ügyében, azonban sajnálattal eh, jegyzem meg, hogy a két oldalú megállapodást amelyet 2002-ben aláírt Görögországgal, nem tartja be Törökország. Ez nem csak Görögország, hanem az Európai Unió egészére, e, egész számára nehézségeket okoz. E, mit gondol Törökország ez irányú kötelezettségszegéséről? Végezetül Szerbiával kapcsolatban pozitívnak tartom, hogy a, az átmeneti megállapodás e, egyoldalú alkalmazása szerepel ebben az önök által kiadott jelentésben. A tanács nem hajlandó erre utalni. A a nyilatkozatban, a decemberi tanácsi nyilatkozatban erre hivatkoznak majd vajon? Ön szerint köszönöm. A kérdések második körét lezárván a biztos úrnak adom meg ismét válaszra a szót. Kérem, hogyha lehet, akkor precíz eh, és rövid válaszokkal szolgáljon a kollégáknak. Thank you. Először is köszönöm a kérdéseket, megpróbálom őket csoportokba szedni, hogy rövidebb ideig tartson. Kezdem először is az ankarai egyezménnyel, amelyre többen utaltak, főként Kasszorides úr, Hacitka úr és Elmar Brock, illetve Howitt képviselő és mások is. Természetesen ez a napi renden szerepel továbbra is nagyon is fontos kérdés. A 2006. decemberi tanácsi zárónyilatkozatoknak megfelelően emlékezzünk csak, hogy 8 tárgyalási fejezetet suspended uh, eight chapters. Uh, Nyolc tárgyalási fejezetet uh, felfüggesztettünk a 35-ből. Nyolc fontos fejezetet, például a gazdasági külkapcsolatok, mezőgazdaság, közlekedés, és így tovább. Tettük ezt azért, mert Törökország az ankarai jegyzőkönyv rendelkezéseit nem tartotta be. egy tagállam öt fejezetet blokkol, egy másik több fejezetet blokkol. két oldalú problémák miatt teszik ezt, tehát nem unió által elfogadott politikára van itt szó. Persze megvannak a megfelelő feltételek ahhoz, hogy hogyan lehet megnyitni és lezárni egy tárgyalási fejezetet. Hogyha így maradnak a dolgok, akkor lassan kifogyunk a fejezetekből. Az Európai Bizottságnak az az intézményi szerepe, hogy tényszerű, objektív értékelést adjon ez ügyben. Mi egyértelmű kritikával illettük Törökországot, azért, mert az ankarai jegyzőkönyv rendelkezései teljességében nem valósította meg. A tanácsnak a feladata az, hogy ebből levonja a tényszerű megállapításainkból a következtetéseket, és decemberi csúcs találkozón a tanács meg fogja ezt tenni, amikor napirendre került Törökország témája. A 2006-os tanácsi zárónyilatkozatok szövegére jól emlékszem, hiszen magam fogalmaztam. Ez többé-kevésbé így szól, tehát idézem. Az elkövetkezendő években a tanács és a bizottság felülvizsgálja Törökország előrelépését az ankarai jegyzőkönyv végrehajtása tekintetében a következő években, főként 2007, 8 és 9 során. Miért tettük hozzá konkrétan ezeket az éveket? Azért, mert több tagállamban is választások zajlottak. Egy nagy tagállamban például idén voltak választások, külügyminiszterekkel úgy döntöttünk tehát, hogy konkrét évekre is utalunk, ez, de ezek nem határidők, hanem az elkövetkezendő években vesző, különös tekintettel 2007, 8 és 9-re. Így szólt a tanácsi zárónyilatkozat szövege. Újra és újra hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy Törökország az ankarai eh, jegyzőkönyv rendelkezéseit eh, tiszteletben tartsa, a stratégiai következtetésekben, az országjelentésben ezt mindig megemlítjük, és a, ráadásul a tárgyalásoknak is jót tenne, hogyha egy átfogó megállapodás születne ez ügyben, és végre Ciprus újraegyesítésével egy normális, rendes, békés, egyesült európai tagállammá válhatna ez a kis sziget. Ahányszor Nikóziában járok, olyan, mintha egy időgéppel visszamentek volna, visszavittek volna a fal leomlás előtti időkbe, és mintha Berlinben a Checkpoint Charlie-nál járnék, pont olyan Nikózia. Remélhetőleg a két érintett ország és a ciprusi két közösség is hmm, megállapodásra tud majd jutni a közeljövőben. Points of, uh... Uh, this year's report uh, and uh, one of the key issues of Turkish domestic politics. A török belpolitika egyik legfontosabb kérdése a kurd ügy, ahogy ezt hívják, mi kulturális és nyelvi jogok biztosítását kérjük minden török állampolgár számára, beleértve a kurdokat. Évek óta ezt a követelésünket. <clears throat> újra és újra megfogalmazzuk az elmúlt pár hónapban. Jó irányban mozdultak el a dolgok, ezért bizonyos fokú elégedettségünknek adtunk hangot, marra kívánván ösztönözni Törökországot, hogy jó, hogy igen, folytassák ezt a jó úton tett pár lépést. Kurd nyelven is sugároznak most már a nemzeti csatornákon, ami szép gesztus. További politikai lépéseket várunk, amelyek a széleskörű konzultáción alapulnak, és amelyek célja az, hogy a kulturális jogokat biztosítsák, például az oktatás terén, ami nagyon fontos, illetve az állami szolgáltatások, a közszolgáltatások terén jelentésükben felhívtuk a figyelmet arra, hogy Törökországnak a kulturális sokszínűséget biztosítani kell, illetve a kisebbségek védelmét szem előtt kell tartania az európai emberjogi egyezményre és a nemzeti kisebbségek eh, védelmére szóló eh, kartára is konkrét utalást teszünk itt. Mr. Howitt, uh... Howitt úr utalt a török örmény viszonyra. Erre részben már reagáltam. A normalizálódó viszonyról, amikor szóltam. Fontosnak tartom azonban eh, megemlíteni a török értelmiségek azon mozgalmát, amelynek célja az, hogy az örmények ellen elkövetett török kasztettekért bocsánatot kéren hivatalosan az ország. Az első lépés azonban egy őszinte, valódi párbeszéd megteremtése, amely elkezdődött. Tiszteljük a történelmet, a 1915-ös eseményekben elvesztettek, a életüket vesztettek emlékét tisztelni kell de természetesen az igazság feltárása csak tudományos alapon történhet, és ez lehet majd a későbbi megbékélés alapja is. De Törökországban a szólásszabadság eljutott arra a pontra, hogy az értelmiségiek nyíltan is egy ilyen mozgalmat indíthattak, amelyet egyébként a kormányzat is pozitívan fogadott. Támogatjuk tehát ezt a folyamatot, a sebek begyógyításának folyamatát, illetve a török örmény kapcsolatok normalizálását. Elnök úr, Lambsdorff úr kérdése két dologra is utalt. Először is tanulságok a közös külügybiztonságpolitika terén a jövőre vonatkozóan. A szlovén horvát határvitára is utalt Lambsdorff úr. Concerning the border dispute uh, since January 4. Január óta bőfél éve közvetítünk szlovén-horvát határvita ügyében. Ljubljana és Zágráb között próbáltam valóban közvetítő szerepet játszani, június közepén ideglenesen lezárult ez a folyamat, amikor mindkét félnek benyújtottam egy javaslatcsomagot. Közel álltunk a megoldáshoz. Tulajdonképpen három szó múlott, illetve azok sorrendjén. Szlovénia politikai megállapodást, megegyezést akart, Ahtiszári esetleges közvetítésén keresztül. Horvátország pedig csak a nemzetközi eh, bíróságot szerette volna ebben a folyamatban látni. Közeletek az álláspontok egy ö, eh, olyan ö, eh, egyeztető ö, fórum segítségét kérve, amely egyrészt nemzetközi intézmény, ahogy azt Horvátország szerette volna, illetve részben részben a szlovén igényeket is be tudtuk ebbe építeni. Szanader miniszterelnök lemondását követően sikerült újra az utódjaival újra bizalmi viszonyt kialakítani, és a technikai részletkérdések megoldását követően két hete a horvát csatlakozási tárgyalásokban kialakult padhelyzetet sikerült feloldanunk. Tudniuk kell, hogy az Európai Bizottságnak nagy helyes dolga van, amikor egy tagállam és egy tagjelölt ország eh, között kell közvetítenünk. Ez egyébként a kelet eh, mediterráneumra is igaz, hiszen mindenki azt gondolja, hogy az Európai Bizottság a tagállam pártját fogja. Hát van is egy ilyen közösségi preferencián elsősorban a tagállamok érdekeinek a védelme a kötelességünk. Ugyanakkor a bővítési biztos részben értehetően a tagjelöltek iránt elfogult. Ez egy nehéz kiindulási pont, kiindulási alap volt, de minden jó, ha jó a vége, készült, sikerült megállapodást tető alá hoznunk, és remélem, hogy mind a horvát, mint a szlovén fél most már pozitívan viszonyul ehhez a problémához. Zárásképpen a második kérdés, a közös kül- és biztonságpolitiká terén levonandó tanulságok. Szerintem három tanulságot kell levonnunk. Először is a közös és biztonságpolitikánk alapja a elsősorban az kell, hogy legyen, hogy az unió közvetlen szomszédságában stabilitást próbáljunk teremteni. A keleti dimenzió, a Balkán, a Mediterráneum, Dél-Kelet-Európa, hiszen a globális szereplőként csak így lehetünk hitelesek. Ha a saját házunk táján és a saját hátsó kertünkben, vagy előkertünkben, ha úgy tetszik, tehát a saját közvetlen szomszédságunkban nem tudunk rendet rakni, stabilitást biztosítani, akkor senki nem fog bennünket komolyan venni. A bővítéspolitika eh, hitelességét is ez jelentheti. Másodszorban eh, a belső piac, a környezetvédelmi jogszabályok, a fogyasztóvédelem, energetikai jogszabályok terén eh, ezeket a belső erősségeinket a külpolitikánkban is jobban kell alkalmazni. Egyelőre az európai értékek védelmét és az értékek és az érdekek védelme a külpolitika színpadán nem erőségünk. Hagy hozzak egy példát, itt van az energiakérdés ami az elkövetkező parlament és bizottság számára is kulcsfontosságú kérdés lesz. Az energiapolitika Anders Spielbachs barátom nagyon jó munkát végzett, meggyőző a eredményeket tudhat magáinak, de egy valódi belső, egységes belső piacot kell létrehozni az energia ágazatban, hiszen az energiaellátás biztonságának ez elengedhetetlen előfeltétele. Építhetünk persze itt és ott különböző vezetékeket, az egységes belső piac kiteljesítése és a nemzeti piacok közötti összekötetések az az, amin múl, múlik a sikerünk. Végezetül a Lisszaboni szerződés ratifikációját követően az általa biztosított új eszközöket teljes mértékben fel kell használni ahhoz, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáját végső formába öntsük. Emel Brock jelentését eh, alaposan áttalmányoztam, és nagyon hálás vagyok annak eh, azért, hogy az Európai Parlament ilyen aktívan tárgya ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy az bizottság és a parlament ez hasonlóan gondolkodnak. A tagállamokkal együtt kell külpolitikát folytatnunk, az ő hozzájárulásuk, erőforrásaik nélkül ez nem mehet. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament Külügyi Bizottságának új, erős szerepet eh, adhat a közös ad, a közös célok eh, elérésében, és önök nyilván bölcsen élnek majd e megnövekedett felelősségükkel. L'ultimo blocco di interventi. Köszönöm, jön az utolsó kérdéskör. Tizen vannak még a listán. Egy percben szabom meg a kérdezési időt. Az első hozzászóló Teokarosa képviselő. Köszönöm szépen, két kérdésem lenne. Boszniával kapcsolatban azt mondta, hogy egy protektorátus nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. Ebből én arra következtettek, hogy az Európai Unió nem fogadja el a török feltételeket a Ciprus helyzetével kapcsolatban. Második kérdésem azt mondta, illetve a jelentésében azt mondja, hogy ...2009-ben eh, nincsen Törökország számára kötelező érvényű határidő. De igazából a, besz- a tárgyalások eh, Törökország szempontjából folynak, igazából nem normalizálja Törökország a kapcsolatait. Akarnak-e valamilyen szankciót megszabni Törökországgal kapcsolatban? Ahogy említette azt ön az utolsó válaszában is. Kirillov, un minuto. Grazie, Presidente. Mr. Commissioner... Kirillov úr következik. Köszönöm, elnök úr Azt gondolom, hogy fontos ezzel a jelentéssel kapcsolatban, eh, hogy az európai kilátásai ezeknek az országoknak megmaradjanak. Ami Macedóniát illeti, jó dolog, hogy eh, javasolták a tárgyalások elkezdését, természetesen kérdéses, hogy mikor kezdődnek meg ténylegesen. Fontos az, hogy Macedónia megértse, hogy eh, amikor elkezdi a tárgyalásokat, akkor szoros megfigyelés alá E, kerül. Én mindig támogattam a vízummentes e, utazást, mert e, azt gondoltam, hogy Bulgáriába és Görögországba való utazás révén a macedón polgárok meglátják, hogy nem farkasok veszik körül őket. Fontos, hogy a macedón kormány lássa, hogy a nemzetépítés nem kell, hogy együtt járjon a szomszédok történelmének manipulálásával, illetve az extrém nacionalizmussal. Köszönöm Kirilov és Görenc képviselő kap szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. Én szeretnék az Európai Unió bővítésének hitelességéről beszélni. Ahhoz, hogy ez hiteles legyen ez a folyamat, két fél szükséges. Mind a ketten be kell, hogy tartsák a szabályokat. Aki kéri a belépést, az teljesítse a feltételeket, feleljen meg a parlament elvárásainak, és ebben megállapodjanak az Európai Unió tagállamai is a Lisszaboni szerződés ratifikálása előtt bizonyos országok ellenségeskedést, ellenséges álláspontra e, jutottak bizonyos bővítési kérdésekkel kapcsolatban. E, e, a Lisszaboni szerződés életbe lépése alkalmából azt kell kijelenteni, hogy, vagy kik lehet azt jelenteni, hogy ezek az ellenvetések most értelmetlenné váltak? Kolléga Cornelissen. Cornelis asszony. Um, Köszönöm, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy bátorítónak gondolom azt, hogy Görögország végre nem áll az útjába az európai, Macedónia európai integrációjának, legalábbis itt a bizottsági szakaszban, de valójában a tanács dönt. És jól értettem-e valójában, hogy önök nek abban muszáj reménykedniük, hogy a név kérdésben megállapodjanak, eh, még mielőtt elindulhatnak a tárgyalások, vagy hogy akkor is eh, elindulhatnak, hogyha a névkérdésben nem sikerül megállapodni. Ami Boszniát illeti, ott pedig hát nekem aggodalmaim vannak, mert eh, úgy tűnik, hogy minden reményt a jelenlegi tárgyalásokhoz fűzünk, holott források szerint nem konstruktív az egyes felek hozzáállása, és nem voltak jól előkészítve ezek a tárgyalások. Mi erről a véleménye? Köszönöm, Cornelis asszony. És most pedig le, korrega. Köszönöm. Hollandiában nálunk volt egy botrány egy román csaló bandával kapcsolatban. Nem tudom, mit gondol ön. Rén úr, ön volt felelős a Románia csatlakozásáért, és emiatt számos bűnöző került Hollandiába is. Itt van most a körünkben, folytatja a további bővítéseket. Persze felmerül a kérdés, hogy Törökország miért tesz ilyen kevés erőlépést, Azért, mert Törökország egy iszlám ország, ön pedig naív, mint ahogy a legtöbb ember ebben a teremben, nem látják azt, hogy az iszlám nem vallás, hanem ideológia, egy olyan ideológia, amely a politikai életet is uralni akarja. Ciprussal kapcsolatban. Azt mondta, hogy ezt be kell fejezni a, az úgynevezett megszállást ott, én elmegyek jövő héten Ankarába, és hogyha akarja, viszek egy levelet az ön nevében, hogy hogy Törökországnak be kell fejeznie Ciprus megszállását. Ha ön nem akarja, megteszem ön helyet szívesen. Grazie, onorevole Medler. Köszönöm, Medler képviselő. Most pedig Mávro Nikola kollega kap szót. Nos, a Törökország kapcsolatos jelentés ellen kell felszólalnom azért, mert a biztos úr a történelmi pillanatot egy kicsit alábecsüli, ami jelenleg történik, azt nem ö, vizsgálják ki, főként Ciprus esetében a ciprusi probléma, európai probléma véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy itt az emberi jogokról van szó, és nagyon fontos az, hogy mindenki élvezhesse a világon az emberi jogokat, és foglalkoznunk kell az emberi jogokkal. Arra kell gondolnunk, hogy, eh, hogy most Törökország két államról beszél, és Törökország megszállja a területeket még mindig. 300 ezer polgárt érint ez egy egymilliós népességből. Az ilyen tények tekintetében azt kell mondjam, hogy a jelentés nem felel meg a valóságoknak, és nem, nem kívánok kérdést feltenni a biztos úrnak. Köszönöm, kollega. Most pedig Van Balen úr kap szó. Köszönöm, eh, mint Madler úr. Én is, eh, eh, én is holland vagyok, de ellenem bűncselekményt nem követett még el román. Nos, Rén úrhoz van egy kérdésem. Ő azt mondta, hogy optimista. Én inkább azt szeretném, ha realista lenne. A tényekkel foglalkozzunk. Törökország nem akarja végrehajtani és ratifikálni az ankarai jegyzőkönyvet. Nemrég járt a török külügyminiszter Hollandiában, ott kimondta, egy Handelsblatt nevű újságban kimondta, hogy ez elérhető egyébként az újság honlapján, és nyomtatott példányaiban azt mondta, hogy nem fogjuk végrehajtani ezt a megállapodást, mert először is eh, meg akarjuk akadályozni eh, Ciprus északi részének elszigetelését. Ilyen feltételeket ő nem szabhat. Végre kell hajtania a megállapodást. Mit tesz ön annak érdekében, hogy erre rákényszerítsük Törökországot? E, amennyiben nem teszi, őszinte választ kérek, egyenest választ kérek, szankciók lesznek, vagy a, a csatlakozási tárgyalások e, befagyasztása? Ez a kérdés. Munic e, kollega kap szót. Köszönöm. Köszönöm biztos úr. Fontos, hogy a tárgyalások haladjanak. Külön örülök annak, hogy bizonyos bonyolult kérdésekben is történt előrelépés, például Koszovó vonatkozásában. Szeretném megerősíteni, hogy a vízum kérdésben zajló tárgyalások összes fejezete nyitva van, illetve egyéb balkáni országok egyéb balkáni országokkal kapcsolatos rendelkezéseket a BT 1244-es határozatának betartásával folytatják. Nagyon sokan kérték a szót, elnök úr, én azt javasolnám, hogy ilyenkor a teljes jogú tagok kapjanak elsőbséget. Nos igen, valóban, e szerint állítottuk össze a listát. Boszkürt asszony. Eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, Boszniával kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést, mert én vagyok a szociáldemokraták árnyék jelentéstevője. Egy csomagról beszélt, valóban egyfajta zsákutca alakult ki Boszniában. Mit gondol az alkotmányos reformról? Itt blokkolják a reformokat. Most ön valóban vár előrelépés, vagy csak reménykedik? Másik kérdésem az az, amit a bilaterális kérdésekről mondott, és arról, hogy ez nem szabad, hogy akadályozza, illetve beavatkozzon Horvátország esetében a csatlakozási folyamathoz. De Törökország esetében itt már van egyfajta befolyása a bilaterális kérdéseknek. Szerintem ez nem annyira következetes ez a hozzáállás. Köszönöm, Baszkürt asszony. Pácéli kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr. Csak egy egyszerű kérdést tennék fel. Látom, hogy haladnak a dolgok, de Bizonyos kétségeket szeretnék eh, kifejezni. Ön eh, azt mondta biztosként, hogy meg akarja oldani a balkáni problémákat, eh, mégpedig egy határon átnyúló megközelítést követve, nem pedig egyenként foglalkozva az országokkal. Nos, így lassabb lesz egy kicsit a bővítés, mert sajnos előfordulhat, hogyha országonként megyünk, akkor van olyan ország, amely kimarad, soha nem lesz tagja az Európai Uniónak. Hogyan lehet tehát ezt a problémát megoldani, nevezetesen azt, hogy túlzott a bilaterilitás hangsúlyozottsága ebben az egész kérdésben. Az utolsó hozzászóló Fajon asszony. Köszönöm, eh, elnök úr. Szeretném eh, üdvözölni a pozitív híreket. Ugyanakkor a vízumkönnyítés eh, raportőreként hadd hívjam fel önt arra, hogy tisztességes és szigorú elveket alkalmazzon Boszniával és Albániával kapcsolatban is. Nagyon felelőtlen dolog lenne, hogyha a jelenlegi szarajevői politikai választásokon ezt egyfajta furkos botként használnánk a vízum könnyítéseket. Tudom, hogy ön optimista, óvatosan optimista, de mégis mit gondol, hogy mikor következik be a vízummentes utazása ezeknek a polgároknak? Tudom, hogy Horvátország vonatkozásában nincsen lehetőség Lubjanszka banka problémáját megoldani most azonnal. Nem tudom, hogy mit gondol, hogy az utolsó szakaszában a tárgyalásoknak hogyan sikerül majd ezeket a problémákat, az utolsó problémákat megoldani, hol Horvátország vonatkozásában végül utolsó utániként Papa Nikola úr kap egy szót, szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Én nem vagyok tagja a szakbizottságnak, egy kollégámot képviselem, egy probléma van a csatlakozásokkal kapcsolatban, leírták a nehézségeket, de igazából semmilyen szankciót nem fogalmaznak meg a jelentésben, és ezzel kapcsolatban akarnak-e esetleg valamit tenni a tanácsban? Skopjét illetően, illetve a szomszédunkat illetően mi üdvözöljük a, az előrelépéseket, a hivatalos név Macedónia, korábbi Jugoszláv köztársaság, és nem úgy, ahogy most megnevezték az országot. Második kérdésem az Európai Unió bővítése kapcsán. Vannak nemzeti eljárásmódok Európában, ez, ezt, ennek örülnek, vagy inkább nem? Grazie, onorevole Papa Nicolau. Abbiamo ora ancora qualche minuto prima che la stanza sia... Köszönöm. Mielőtt átadnám ezt az egész termet az Emberi Jogi Albizottságunk képviselőinek. Megadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Thank you. Thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök úr, ha megengedik. And uh, Mr. Papa Akkor a reagálok most a felvetett, feltett kérdésekre. Ciprus, Törökország és az ankarai eh, megállapodás kérdésével kezdenék. Már kétszer beszéltem erről a mai reggelen, de hagyj hangsúlyozom még egyszer, hogy intézményi szerepünk, hogy tényszerű, objektív megállapításokat tegyünk, elemzést végezzünk, amely alapján majd a tanács hozza meg a végső következtetéseket. Nyolc tárgyalási fejezet tárgyalását függesztettük fel 2008. decemberében. Törökországnak nem csak kötelessége, hanem jó felfogott érdeke is lenne, hogy az ankarai megalapodás végrehajtását, teljes végrehajtását megtegye, ehhez hozzáfogja. Mit teszünk a ciprusi török közösség eh, érdekében? 2004-ben az Anan tervről tartott népszavazást követően az Európai Tanács felkérte a bizottságot arra, hogy átfogó javaslatokat tegyünk annak érdekében, hogy Ciprus újraegyesítését elősegítsük a török, ciprusi török közösség elszigeteltségének véget vegyünk, illetve eh, a gazdasági kapcsolatokat normalizálását eh, elősegítsük. 259 millió euró támogatást biztosítottunk amelynek a végrehajtás folyik, és a török közösség és az Európai Unió közötti kereskedelmi kapcsolatok javítását is közvetlen kereskedelmi kapcsolatok kérdésére is javaslatot tettünk. Egyébként ez még mindig a tanács előtt fekszik. 2007. <clears throat> januárjában a tanács azt mondta ki, hogy az erre vonatkozó, tehát a közvetlen kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó bizottsági javaslat végrehajtását azonnal meg kell kezdeni. Tegyük. Most már eh, mindkét félre az vár, hogy egy átfogó megállapodás érdekében minden energiáját eh, összeszedje és végre hozzálásson az előttünk fekvő feladatok megvalósításához. Macedónia és a kérdés tekintetében Nikoló úrnak azt mondhatom, hogy egész jól ki tudom ejteni már ezt a szót. Formal Yugoslav Republic of Macedonia, tehát uh, Macedón volt Jugoszláv köztársaság, hogyha ragaszkodnak hozzá. Jövő év január 1-től vízumentességet kaphat Macedónia, tehát azzal a feltétellel, hogy a tagállami külügyminiszterek ugyanannyira meg vannak győződve ennek a biztonságáról, mint jó magam és önök. Ez a civil társadalom európai zállás, európai zállásának egyik előfeltétele. Bővítés és Lisszabon összefüggésű is elhangzott, én értem. hogy a bővítés kapcsolatos főcikk nem sokat változik a jelenlegi alapszerződéshez képest, többé-kevésbé azt mondja ezt is, hogy minden ö, európai állam, amely az unió alapértékeit osztja, ö, kérheti felvételét. A Lisszaboni szerződés ratifikációját és érbelépését követően a szakpolitikai kihívásokra koncentráltunk végre, az intézményi vita régóta folyik, 20 éve vagy 8 éve, attól függ, hogy számoljuk, <clears throat> itt az ideje, hogy ezt legalábbis átmenetileg lezárjuk, végre léptessük életbe, a Lisszaboni szerződést, közös kül- és biztonságpolitikánkat ezáltal megerősítve, és végre tegyünk valamit az energiállátás biztonsága, pénzügyi válság elleni fellépés, a gazdasági recesszió, vagy az éghajlatváltozás elleni harcra összpontosíthatjuk erőinket. Valamilyen román állampolgárokra utalt a képviselő úr ezzel kapcsolatban. Én nem foglalnék állást. 2004. decemberében a holland elnökség alatt az Európai Unió döntött Bulgária és Románia csatlakozásáról. Ekkor az Európai Bizottság nem volt meggyőződve arról, hogy Románia készen állt a csatlakozásra, további feltételeket szeretünk volna szabni főként be és igazságügy, illetve az acélágazat átalakítása terén. Azonban a tagállamok politikai nyomásának hatására be kellett adnunk a derekunkat. Ennek a következménye volt a megerősített monitoring mechanizmus, illetve a védzáradék, amelyen végül is elméletileg meg lehetett volna akadályozni, hogy el lehetett volna inkább, hogy fogalmazok, eh, eh, el lehetett volna ezt eh, tolni időben ezt a csatlakozást. Egy kárvinista összeesküvésről beszélnek, ez nem is geopolitika, geoteológiai elmélet. Én ugyan luteránus finn vagyok, de ez igazán nem egy kálvinista Max Weber eh, tanai eh, nagyra tartom, de ezek kálvinistákra utalnak, nem ránk a lusta eh, luteránusokra. Tehát Hollandia, csak annyit mondhatok, hogy Hollandia, a holland elnökséget nagyon sokat tett Románia uniós csatlakozásáért. Continue, Madame Folytatom, Boszkurt asszony. a bosznia-hercegovinai alkotmányos reformokra beszélt. Most nem szeretnék ezen a késő órán részletekben menni ez ügyben, főként azért, mert erről még folynak a tárgyalások, de nem revolúció, hanem evolúció az, ami történik, tehát nem forradalom, hanem egy folytonos javulás. A Daytoni békemegállapodás rendelkezései alapján Bosznia-Hercegovina alkotmányos rendjét uniós szabályoknak, normáknak megfelelővé kell alakítani annak érdekében, hogy az uniós tagság egyik alapvető feltételnek eleget tessenek, miszerint törvényeket fogadjanak el, és azokat érvényesítsék azoknak, érvényt szerezzenek. Ez az egyik fontos feladatunk, hogy ha